We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání, prosím. Kérem, szóljon hozzá, akiben. Mikro. Mikrofonba legyen szíves hozzászólni, mert nem halljuk. Tehát, megvitattuk már. Plenáris jelenlegi és többsége meg akarja vitatni ezt a témát. A többség támogatná, hogy megvitassuk most. És jednou se k tomu vracím. My jsme tuto žádost... Még egyszer visszatérek tehát erre a témára. Tudja, hogy a plenáris ülésen Franka úr vetette fel ezt a kérdést, a jogi szolgálattal megvitattuk ezt a kérdést, és a 140-es kettes bekezdése alapján, amelyre hivatkozunk, az a javaslat született, hogy vita nélkül név szerint szavazzunk ebben a témában. Ezzel kapcsolatban állást foglalhat, ám a név szerinti szavazást akkor is megtartjuk. Hát ha kíván szavazni, szavaz, ha nem, nem, de mindenképpen vita nélkül szavazunk erről a kérdésről. Megnyitom a név szerinti szavazást tehát. Szoványi, point of order. Ügyrendi kérdés? Akkor parancsoljon. Elnök úr, szeretnék egy szót szólni. Természetesen eléggé sajátos az, ahogy megkezdjük ezt a e, vitát. Úgy volt, hogy lett volna egy vita, aztán mégse lesz. Ez egyik dolog. A másik dolog az az, hogy egyértelműen nincs arra lehetőségünk se arra, hogy korrekt módon szavazzunk, mert tudom, hogy vannak, nincs itt a e, szavazó kártyája. Jó lenne, már korábban mondták volna, hogy még a viták során lesz egy ilyen szavazás, és nem csak most jelentették volna azt, hogy elektronikusan most szavazunk. Hogyha már a javaslatról szavazunk, akkor legalábbis törekedhettek volna arra, hogy legalább készfeltartással lehetne szavazni, és ne pedig elektronikusan. Köszönöm szépen. Dovolte, abych vysvetlil, že toto oznámení bylo... Akkor szeretném elmondani önnek, hogy a politikai frakcióknak tegnap este megküldtük ezt a döntést, hogy most eltűnök a szavazás lesz. Tehát volt elég idő felkészülni erre. Van-e, mielőtt megnyitjuk a szavazást, van-e még ügyrendi hozzászólás? Nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy befolyásolni kívánom ezt a vitát. Tehát mindent egyeztettünk a jogi szolgálatunkkal, ám parancsoljon. Sí. Elnök úr, teljesen igaza volt a szavazásra, bocsátotta ezt a kérdést, csak azt kellene tisztázni, hogy hogyan szavazzunk. Arra, az, a arról szavazzunk, hogy legyen vita, vagy arról szavazzunk, hogy ne legyen vita, hogy melyik, melyik az igen és melyik a nem. od pásky byly zodpovězeny, prosím ještě jednou feltett kérdésekre megszülettek a válaszok. Azt hiszem, úgyhogy megnyitom a szavazást. Okay. No, ještě jednou vysvětlím tedy hlasování. Omlouvám se. Még egyszer bejelentem. A kérdés az, hogy ki szavaz amellett, hogy ezt az állásfoglalást. Nagyon fontos szavazás lesz ez, úgyhogy kérem mindenki fékezze meg indulatait. Tehát még egyszer felolvasom a jogi szolgálat által rendelkezésre bocsátott szöveget. A 140-es cikk kettes pontja szerint az a javaslat került beterjesztésre, hogy az első napirendi pont, azaz a demokráciás jogállamiság megsértése a Guantanamo-i éjségszákkal kapcsolatban vita nélkül kerüljön szavazásra. Ki az, aki emellett szavaz? Világosan magyaráztam el a kérdést? Erről szavazhatunk, tehát kérem szavazzanak. Hlasovali ste všichni? Mindenki látta a szavazatát?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 Ez azt jelenti, hogy sajnálatos módon nem lesz vita ebben a napirendi pontban. We now come to the, yeah. Most akkor Dámy a